képviseli, tisztában vagyunk azzal, hogy vannak eltérő vélemények, különösképpen a szocialisták és a zöldek véleménye, de még a GUE frakcióé is eltérő. Ha kiabálnom kell, akkor utána mindig a köhögés következik. Korin parancsolj. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. A néppárt nevében szólok a jelenlegi válságot ismerve, hogy milyen helyzetben vagyunk, illetve mi a görög helyzet, szerintem rendkívül fontos az, hogy a parlament szavazzon, tehát hogy a gazdasági kormányzási csomagon, csomaggal kapcsolatban mi az álláspontunk. Nagy mértékben, és elégedettek is vagyunk ezzel, sikerült megállapodni a tanácsban. Ez pedig a tanács és a bizottsági csapat munkájának köszönhető. Szeretném megemlíteni az egyik kollégámat, nem tudom, hogy itt van-e, itt van mögöttem. Anders, Kálmán Andrást említem, nagyon sok türelemre volt szükség, nagyon nagy elszántságra, rendkívüli kitartásra és érvelésre volt szükség, hogy eh, ahhoz, hogy idáig eljussunk, és ez egyáltalán nem volt könnyű. És az az igazság, hogy nagyon könnyű aztán kritizálni, megtámadni, hogy semmi se sikerült jól, de hát végül is ez most jól sikerült, és az ő erőfeszítésének köszönhető az áttörés, amit elértünk csütörtökön hajnaba, hajnali háromkor, miután már 12 órája tárgyaltunk. És ugye önnek például ez 23 vagy 24 órás munka volt, úgyhogy én azt hiszem, hogy köszönetet szeretnék ezért mondani. Szeretnénk ezen a héten szavazni azért, hogy a parlament álláspontja tisztázódjon, mert egyébként nem lehet az ökofin következtetéseket a tanács lezárja és kész, és a parlament kimarad utána a munkából. Én nem gondolom, hogy önt meglepi majd az, hogy a parlamentnek komoly gondjai voltak egy-két, a tanács egy-két következtetésével kedden. És persze aztán ez komoly kockázat a többségre nézve, hogy a parlamenti többség meg lesz. Nem szeretnék ezt a többséget kockáztatni, ami a parlamentben megvan. Most látjuk már, hogy milyen fejlemények vannak a tanácsban, és én most Jean-Paul Gozes szavait használom. Ugye, hogy vissza kell emlékeznünk 2003-ra és 2005-re. És oda kell figyelni a hatékony döntéshozatalra, a döntéshozatali szervekre, a tanácsban, a bizottságban, és ez az oka annak, hogy a parlament ragaszkodni szeretne ahhoz, hogy a szankciós folyamat beindítása az fordított minősített többségi szavazással legyen meg. Még egy dolog, amit meg akartam említeni. Nagyon hosszas tárgyalások zajlottak a különböző frakciók között, különböző politikai nézetek között sikerült megtalálni a makrogazdasági hiányok ügyében és a szimetria-aszimetria ügyében a közös megközelítést. Nem volt egyszerű, mert nagyon kényes egyensúlyt tudtunk megtalálni, és hál' Istennek a kedvészakai előrelépésnek köszönhetően most már megvan az az álláspont, amit szerintünk a tanácsnak el kellene fogadni, mert helyes. De persze az Ökofin ezt is megváltoztatta. Tehát ezért mondom, hogy nagyon fontos, hogy a parlament mindig a, tehát a saját álláspontját szeretné megtartani. A néppárt nevében szeretném a támogatásomat kifejezni az eljárással kapcsolatban, amelyről válaszasszony szólt, tehát szavazzunk, a, de ennek az alapja a hajnali három órás tárgyalási végeredmény legyen, a csütörtök hajnali, és legyen egy módosító a fordított minősített többségről, mert a parlament ehhez ragaszkodni kíván. Szerintem ez az egyetlen felelős eljárásmód. Itt tudjuk azt hiszem a külvilágnak is világosan megfogalmazni, hogy a parlament mit gondol. Tudom azt, hogy különösképpen a stabilitás és növekedési csomag kapcsán a parlamenten belül is eltérnek a vélemények, de az LPP e a fenntartható közfinanszírozást, a fenntartható adósságot tartja fontosnak, tehát a csomagot a mai jelenlegi formájába támogatjuk. Köszönöm szépen, Udo. Elnök asszony, mi frakciónk mindig azt mondta, hogy az állami költségvetéseket stabilizálni kell, ezért készen állunk arra, hogy végigtárgyaljuk ezt a csomagot a tanácssal de ezt nem csak úgy érjük el, hogyha szankcionálunk, hanem egy kiegyensúlyozott stratégiára van szükség, ahol a népgazdaságok növekedést elindító lehetőségeit is védjük, gondolunk el a fenntarthatóságra, az igazságosságra, ahogyan ezeket a 2020-as stratégiákban megfogalmaztuk. Amit Hortman Kohl kolléganő megfogalmazott, az tulajdonképpen viszonylag gyorsan a megszorító intézkedések megszavazásáról szól, anélkül, hogy a parlamentet tájékoztatnák a tárgyalások részleteiről. Ezt én nagyon problematikusnak tartom. Különösen most ebben a helyzetben, ami Görögországgal történik, amilyen helyzetben az eurózóna van, a megmentéshez szükséges gazdaságpolitikai intézkedéseket nem lehet elhalasztani. Nem mondhatjuk azt, hogy most először a büntetőcsomag jön, aztán majd utána gondoskodunk a növekedésről. Helytelen erre az útra rálépni. Azt hiszem, a transzparencia, szempontjai a, a, a, abból a szempontból, hogy a nyilvánosság is, közvélemény is mindent megértsen, a júliusi szavazást támogatnám, hogy a javaslatokat megismertessük a közvéleménnyel, és egy megszülethessen egy új konszenzus. Nyomatékosan kijelentem, a, ha az én frakcióm kompromisszumot támogatni tudná, ami kiterjed az egész parlamentre de sajnos a brit konzervatívok, illetve az egész ECR negatívan reagált, a néppárt is negatívan reagált a mi javaslatunkra, és ahogyan Jean-Paul Gauzès is mondta, igazából nem is tudjuk, hogy mit gondolnak, az ALDE véleményét se ismerjük teljesen, szívesen meghallgatnám az ALDE véleményét az itt ülő képviselőktől. Itt politikai viták határozzák még majd meg az álláspontjunkat hogyha júliusra tesszük a szavazást, és nagyobb, több, nagyobb többséget tudunk biztosítani a parlament álláspontja mögé, ahelyett, hogy most itt törékenyégen mozognánk, ezért kérem, hogy ezt a javaslatot támogassák. Köszönöm. Szilvi. Köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik keményen és hosszan dolgoztak ezen a csomagon éjszakai munkákban vettünk részt, köszönet illeti a magyar elnökséget, a bizottságot, titkárságot, akik segítettek a szövegek megfogalmazásában. Nagyon kemény próbát jelentett a görög helyzet alakulása is időközben. Most máshogy értelmezzi már a tanács az együtt döntési folyamatot, és ez az értelmezés engem csalódással tölt el. A kormányok saját maguk akartak tárgyalni. Ugye, és a Lisszaboni szerződést aláírták a tagállamok, felhatalmaztak minket, adtak nekünk megnövekedett hatásköröket, és ezt most be kell tartaniuk. Most nem az a helyzet már, hogy a tanács dönt, és ezután a parlament hát egy kicsit beleszólhat, vagy rábólinthat, nem most teljesen más a helyzet, együttdöntési eljárásban közösen döntünk, és a közös európai érdekeket kell szem előtt tartani, nem azt, hogy a tanácsban mindig a nemzeti érdekeket próbálják keresztül nyomni. Éppen ezért vagyok csalódott nem csak a fordított minősített többség miatt, ahol nem sikerült előrelépni, hanem a makroökonomiai eszközök kapcsán is azt láttuk, hogy minden leépült, és ez rossz a tagállamok eh, úgy tűnik, hogy nem erősíteni akarják a stabilitási paktumot. Ezen a hétvégén azt láttuk, hogy még az plusz paktumot sem akarják alkalmazni, ami a szimetriával függ össze, ahol eh, kellene, hogy legyen egy közös eh, ellenőrzés, hát különösen amiután közös a valutánk mindenképpen szükség van a parlamentre. Néhány tartalmi kérdésről szólnék még. Az ALDE egyetért azokkal, akik csütörtökön szavazni akarnak, de egy kiskaput nyitva kell hagynunk ne szavazzunk az egész állásfoglalásról, tehát ne legyen végszavazás, folytatni kell a vitát a parlament és a tanács között, és a parlamenten belül is. És itt az ütemezés nagyon fontos. Ugye csütörtökön pénteken ülésezik az Európai Tanács, és amikor az állam és kormányfők foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, és figyelembe akarják venni a, tan- a parlament álláspontját is, akkor remélem, hogy mi a legegységesebben tudunk megjelenni a szemükben, mert ha ez nem sikerül elérni, akkor a tanács egy új közös állásponton kezd majd elgondolkozni. Röviden még az eurókötvényekről. A szövegemben nagyon sok engedményt találnak. Engedtem sokat a tanácsnak. Elfogadtuk, hogy visszavonjuk azokat az ösztönzőket, amelyek pedig nagyon fontosak voltak a számunkra. Ez döntő fontosságú. Ezért cserébe legalábbis azt akarjuk, hogy a bizottság egy egyértelmű nyilatkozatot tegyen, vagy hogyha ezt nem teszi meg, akkor ezt a nyilatkozatot a szövegbe kell beemelni. Ez rendkívül fontos számomra. A jelentésemről annyit mondanék, hogy Eliza Ferrérával nagyon sokat dolgoztunk az új eszközökről, azután Pervans előkészített egy új jelentést az európai szemeszterről, a csalások elleni szankciókról. Ez mindenképpen egy olyan plusz, amit nem szabad most feladnunk. A gazdasági párbeszéd kapcsán pedig nem szabad letérnünk arról az útról, hogy a tagállamok tárgyaljanak egymással. Filip, először is azt mondanám el, hogy mi zöldek a szigorú gazdasági kormányzás erős támogatói vagyunk. Ez azonban három kritériumnak kell teljesülni. Egyrészt hat, eredményes kell legyen ez a rendszer, ez nyilvánvaló fenntartható is kell legyen hosszú távon, és végül arra is szükség van, hogy igazságos legyen. Ezért gondoljuk úgy, hogy a mostani csomag nem elégséges. Egy új álláspontot szeretnénk elfogadni. Ennek alapján, mert vannak benne jó elemek is, meg vannak benne önök is, amelyek nem elégítik ki ezen feltételeket. A és a Paktum, a, a, a wortmann koll ajánlások és a Gulári jelentés ellen fogunk szavazni. Mit jelentene, ha igen szavaznánk erre a csomagra? Nos, két hiányzó láncszemre utalnék. Egyrészt erős felügyelet nem csak az állami kiadások területén, hanem fegyelem a befektetések tekintetén is, a szegénység elleni harc, az éghajlatváltozás elleni harc, a munkahelyteremtés és egyéb célok érdekében is. Ez a, ez a fegyelem nem, valós, nem valósult meg. Ezt hívjuk 2020-nak, és voltak éppen vicc, mert senki sem szentel ennek figyelmet. Ezért kell önfegyelem, kötelező önfegyelem a 2020-as stratégia érdekében, ez be kell kerülni jelentésbe, és ez nem kapott többséget. Másodszorban nem tartható fenn, nem tartható fenn az államháztartás, hogyha nincs egyensúly a kiadások bevételek között. A parlament pedig nem csak ez a parlament, hanem a tagállamok is konziszt, folyamatosan utasítják azt, hogy előrelépjenek a bevételek tekintetében. Szerintem a stabilitás és növekedési paktum támogatható volna, ha tudnánk, hogy készülőben van egy adózási csomag. Akkor tudnánk támogatni esetleg. Azonban e második nem is létezik, semmiképpen sem áll közel a küszöbön, ezért nem kiegyensúlyozott az egész csomag. Más a helyzet a makrogazdasági felügyelet csomagjával, mert itt egy új anyag jött létre, egy új keretet állítottunk fel, melynek célja, hogy olyan kérdéseket kezeljenek, amelyek Spanyolországban, Írországban máshol a válságot végül is okozták ebben az értelemben. Ott jó előlépéseket látunk. Nyíltan elmondanám azt is, amit zártoltók mögött elmondtam. Ez az dolog csak akkor lett hiteles, ha a makrogazdasági felügyelet kétfelé megy, ott is, ahol fizikailag értelme van. Tehát a deficitben meg a szuficitben levő országokat is vizsgálja. Ez, ez a szimetria kérdése. A tanács ugyanakkor makacsul ellenzi ezt, jól tudjuk, hogy miért. Örülök annak, hogy a parlament ebben megállapodásra jutott. Tudom, hogy egyesek messzebbre mennének ebben, egyesek meg kevésbé, de szerintem ez egy jó megállapodás, és ha ehhez ragaszkodunk, akkor mi is igen, le tudunk szavazni a makrogazdasági felügyeleti csomagra. Végül a munka, amelyet Vicky Ford a költségvetési keretek tekintetben kifejtett jó eredményeket hozott, ezt is tudjuk támogatni, hiszen profi szakmai módon kell a költségvetéseket létrehozni. Végül hadd mondjak el még egy dolgot. Sokat beszéltünk Párizsról, meg Berlinről az elmúlt napokban. Én kis, az a hazám kis ország, ám azt is tudom, hogy Európában semmi nagyot nem tudunk elérni, hogyha nincs határozott irányító mutatás Párizsból meg Berlinből. Azt várom ettől a két vezető országtól, a legnagyobb gazdaságok és társadalmak ezek Európában, hogy vezető szerepet vállaljanak Európában, egy sokkal nagyra törőbb gazdasági kormányzati csomag felé kikövezve az utat. Tehát A mostani megállapodás egy kicsit egymásnak kedvező dolog, a két nagy állam egymást próbál kedvezni, azonban ez nem igazi iránymutatás, ez az európai állampolgárok jövőjét veszélyezteti. Elnök, köszönöm. Lisa és Kál állnak még sorban, és persze a jelentéstevők. Most minden. Nem, a bermudai miniszterelnök és pénzügyminiszter tíz perce már kellett volna, hogy szót kapjon a tanács elnökével is eszmecserét kell tartanunk. Két fontos napirendi pontunk van, tehát ezért kérem mindenki fogja rövidre most a hozzászólását. Fejó úr is kap most szót majd, mert jelentéstevő. Mást azonban már nem teszek fel a listára. Ha csak új jelentéstevő nem fut be. Elisa. Köszönöm. Elnök asszony, nagyon gyorsabb mondom elmondandómat. Megismételném az, ami elhangzott Udo Buma szájából, arról, hogy mennyire nem megfelelő jelen pillanatban az, hogy egy szankciós csomagot teszünk az asztalra. Mindezeket elmondva, a makrogazdasági hiányok, ügye újdonság. A régi stabilitás növekedési paktum hoz bizonyítva, és éppen ezen újdonsága miatt, és amiatt a szándék miatt, hogy ki akarjuk szélesíteni a módszertant az európai fejleményekkel kapcsolatban, fontos, hogy helyére kerüljön. Mi a parlament szerettünk volna részt venni, az a nagy súlyjal ebben a folyamatban, ahogy egyébként az együttdöntési eljárás meg is kívánja. Az egész folyamatban, nem csak a, a, a szankciók ügyében, hanem az egész kérdéskör megtárgyalásában, annak megtárgyalásában, hogy mit is büntethetünk nagyon keményen dolgoztunk, és köszönet illeti az elnökséget is, meg a bizottságot is az elvégzett munkájukért. A parlament részéről az volt a cél, hogy felhasználáson alapuló jogi aktusok alapján dolgozzunk. A kompromisszumok fényében azonban a delegált jogi aktusokból engedtünk olyan témákat érdekében, amelyek számunkra rendkívül fontos, és nem a az el, a szankciók fényében egyes államokat kipécézve kell haladnunk. Van már elég szankció a belső piac működését tekintetében vannak már jó szakpolitikák, ezért kell a szimetriára törekednünk. Ez nem egy marginális kérdés, ez a központi eleme a megállapodásunknak a belső piacot, illetően különösen az eurózónára vonatkozóan. Ezért létfontosságú hogy megőrizzük azokat az értékeket, azt az egyensúlyt, amit elértünk a, a, az elnökséggel. Nagyon sok csalódottságra adott okot, hogy most elvesztettük az egyik lényegi elemét a megállapodásoknak. Egy köszönet illeti mindazon képviselőtársaimat, akik erőpésztesekért tettek annak érdekében, hogy stabilizáljuk a közös álláspontunkat, és remélem, hogy a jövőbeli jövő érdekében is az, az általunk megszólt e- eljárások érdekében egy szélesebb konszenzuson létre a csomaggal kapcsolatban, ami ugyanakkor nem veszi ki az egyik lényegi elemét a, a kérdésnek a szimmetria, kérdését nevezetesen. Azt kérem tehát, hogy mindenki úgy lépjen előre, hogy elkerüljük a, a negatív lépéseket, és ne kerüljünk a helyzetbe, hogy a rossz lépéseink láthatóbbak legyenek, mint a jó lépéseink. És a jövő érdekeit szem előtt tartsuk minden lépésünk során. Karl. Yes, thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Csak röviden. Mindenek előtt szeretnék én is köszönetet mondani a kollégáknak, mindenek előtt a tanácsnak, a magyar elnökségnek. Valóban mindent megtettek, nagyon keményen dolgoztak természetesen sokkal könnyebb helyzetben is lehetnénk, de ez ugyanakkor fontos elfogadnunk azt a tényt, hogy alapvető politikai különbségek léteznek, és ezeket csak szavazással lehet feloldani, ezt a demok- ez demokráciában így működik. Nagyon jó munkát végeztek a közös álláspont kialakítása érdekében, sok kompromisszumra volt szükség, az eredmény jó és biztosítom eh, kollégáimat, Ferrer asszonyt is, hogy a szimetriával kapcsolatban kitartunk a megegyezés mellett, mert ez a helyes. Remélem, hogy a tanács ezt eh, meg fogja érteni. Ami engem személyesen illet a stabilitás és növekedési paktummal kapcsolatban. Sajnálom azt, hogy a szocialisták eh, nem érzik azt, hogy igennel kellene szavazniuk. Ugyanakkor van egy alapvető különbség, és eh, szerintem ezt semmilyen kompromisszummal, tárgyalással nem lehet feloldani. Ezért eh, nem lenne hasznos ezt tovább halasztani. Örülök, hogy a többség azt támogatja, hogy szavazzunk. Most gyakorlati szempontból, ugye csütörtöktől a tanácsé a felelősség, szükség. Lamberts eh, kollégámmal egyetértek, úgy tűnik, hogy eh, nem nagyon termékeny jó, ahogyan a németek és franciák kezelik ezt az ügyet. Remélhetőleg pénteken az Európai Tanács felvállalja a felelősségét, eh, és nem csak presztis kérdésnek tekinti az ügyet, a tavalyi őszi alkú tükrében mindenképpen rendkívül fontos a jövő és a közös valuta jövője szempontjából az, hogy hogy dönt az Európai Tanács. Meggyőződve és bizakodó vagyok, hogy ezzel a döntéssel mi is hozzájárunk ahhoz, hogy a jó döntés születik meg a csúcs találkozón. Köszönöm. Diego. Nagyon gyorsan én is hagyd mondjak valamit. Először is eh, minden kollégának szeretném megköszönni azt, eh, ahogyan eh, együttműködtek, ahogyan dolgoztak. Itt szeretném kiemelni a jelentéstevőket, az árnyék jelentéstevőket, és a tanács, valamint az Európai Bizottság munkatársait, akik fáradhatatlanul hosszú-hosszú órákig dolgoztak nagyon dicséretes a titkárság munkája, és ezt is ki kell emelnünk, az Ekon szakbizottság titkárságának a munkatársa is nagyon keményen dolgoztak. Azután még röviden hagyd megyek valamit a stabilitási növekedési paktumról. A raportőr itt örült annak, hogy itt tulajdonképpen észszerű módosításokat fogadtak el, az államadóság kérdése kapcsán végül is sikerült megegyeznünk a tanácssal. Itt különösen az átmeneti időszakban konkrét országok kapcsán még megoldásokat kell keresnünk az Európai Parlamenttel együtt. Az Európai Szemeszter azután az intelligens jogalkotás, az eurókötvények kérdése. Ezek olyan területek, ahol még tárgyalni kell. A szimetria kérdése is nagyon fontos szerepet játszik majd, hogyha egy olyan Európát akarunk, amely fenntartató ütemben növekszik, növekedik. Mindenképpen nyitott vagyok arra, hogy minél szélesebb többséget kapjunk, az, vagy jöjjön össze az Európai Európai Parlamentben. Köszönöm szépen. Szeretnék beszámolni a képviselőknek eh, arról, hogy eh, a miniszter eh, készen áll arra, hogy részt vegyen a vitánkban, de azt hiszem, hogy a képviselők közül még sokan szeretnének hozzászólni, de mind a két miniszter bármikor csatlakozik hozzánk. A végszavazás eh, halasztásának a kérdéséről azt gondolom, hogy eh, csak ez az egyetlen lehetőség arra, hogy megszülessen az első olvasatbeli megállapodás. Remélem, hogy a tanács megragadja azt a lehetőséget, amit mi felkínálunk neki. El kell, hogy mondjam, hogy a fordított minősített eh, szavazásra vonatkozó kérdésben körülbelül a parlament fele eh, támogatja. Itt, ami ezzel kapcsolatban történt, az nem az egyidöntési eljárás hibája. Szerintem sokat sikerült elérnünk. És az egyik legfontosabb tényező, ami ezt elősegítette, a magyar elnökség és András munkája volt, aki maximum mindent megtett, amit csak lehetett és elnézést, hogy hajnali háromig ott eh, tartottuk önt is, de hogyha bárki előkészítette volna a végső megállapodást, eh, akkor ő eh, nagyon, önnek nagyon nagy köszönetet tartozunk. De miután ez egy annyira kényes politikai kérdés, és hogy ki nek a kezében van a döntés, ez a folyamat megy tovább. Az Európai Parlament szerepét tisztázni kell. Itt nem lehet csak kormányközi eszközökkel eljárni a tanácsban. Ez továbbra is egy probléma, és ezért nem tudunk nagy többséget állítani több parlamenti döntés mögé. Ugyanis nagyon nehéz eldönteni, hogy az intézmények közötti harcban most kinél van a labda, és ki dönt azt kérem, hogy ismét a tanács gondolkozzon el azon, hogy mi, lesz, mi lenne a szavazás eredménye csütörtökön. Hát még egyszer mindenkinek szeretnék köszönetet mondani. Most egy negyedórás késéssel, de elkezdjük az eszmecserét Paula N. cox Bermuda miniszterelnökével, aki egyúttal pénzügyminiszter is, és elnézést kérek tőle a, a csúszásért. Köszönöm szépen. Akkor, ha elcsendesednek, következő eszmecserénkre térünk rá. Emlékeztetném önöket, hogy ezután egy másik eszmecsere lesz a magyar elnökség képviseletében a magyar pénzügyminiszterrel fogunk eszmecserét folytatni, miután Bermuda miniszterelnökével és pénzügyminiszterével lefolytattuk a beszélgetésünket. Nyilvánosan is elnézést kérek öntől. Igen, jelentős kérdésekről tárgyaltunk, és ezért egy picit elcsúsztunk a napirendben. Sok szeretettel üdvözlöm Önt itt a szakbizottságunk körében. Nagy érdeklődéssel várjuk, hogy eh, milyen gondolatokat kíván velünk megosztani, nem is hezitálok tovább, átadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, mindenkinek jó reggelt kívánok, a tisztelt képviselőknek és kedves vendégeknek is. Szeretném megköszönni ezt a lehetőséget, mert ez egy egyedülálló lehetőség eh, miniszterként, parlamenti képviselőként, hogy eljöhessek önökhöz. Nem fogok hosszan beszélni, hiszen szerintem a valódi eszmecsere az értékes mindkét fél számára. Én itt a stratégiai partner lehetőséget és a speciális kapcsolat lehetőségét képviselem. Kétnapos üléseken vettem részt, találkoztam a titkársággal, az adó ügyi osztály tisztviselőivel, kormányzás és külügyekben is találkoztam kollégákkal. Nagyon fontos, csak voltak ezek a találkozók, különösképpen ha arra gondolunk, hogy mi történik most az EU-ban. Ez a hét egy nagyon fontos hét, rengeteg energiát igényel, és nagy összpontosítást, hiszen tudjuk, hogy milyen események történnek Európában. Azonban lehetőségeket is kínál ez a hét, arra, hogy párbeszédet tudjunk folytatni egymással. Miért mondom ezt? Múlt héten jártam Washingtonban, és a kongresszusban az volt az, a napi renden, hogy mi legyen az plafon emelésével. Ugye senkit ne, senki nem szeretné, hogyha az USA lebénulna és nem tudna cselekedni. Mindennyian azt hiszem a gazdasági válság hatásait érezzük. Ez példátlan válság, és tudom, Például Geithner pénzügyminiszter megjegyzéseiből ő a hónap elején mondta, hogy azt reméli, hogy a szigorúbb szabályok eredményeképpen reméli, hogy nem lesz arbitrás, tehát nem fognak más országok könnyebb, enyhébb szabályokat elfogadni. Szerencsére nem így tartunk, ettől messze vagyunk, és én szeretnék önöknek a bermudai helyzetről beszámolni. Bermuda nagyon komolyan veszi, hogy a szabályozói keretek robusztusak legyenek, megbízhatóak és prudensek. Az ezzel kapcsolatos munkát a bermudai pénzügyi hatóság, monetáris hatóság végezte, az elnökének is köszönetet mondok, aki eljött velem, illetve a felügyeleten dolgozó kollégáknak is. Nagyon fontos az, hogy robusztus ellenőrzési mechanizmusaink legyenek. Azt is el kell ismerni, hogy rendszer szintű kiigazításokra van szükség. Bermuda szempontjából az ország méretéből kiindulóan fontos ez. Az OECD globális fórumnak adtunk otthon, otthont, alelnökké választottak bennünket, de ennél is fontosabb az, hogy milyen benyomást teszünk, és hogy mennyire vagyunk átláthatóak, mennyire működünk együtt. Mindennyien egy csónakban nevezünk, és azt hiszem, hogy a világfalú hasonlatát már sokan használták. A pénzügyi rendszerek összekapcsolódnak, ezekre is kihat a válság, és fel kell ismernünk, hogy itt rengeteg lehetőség adódik, ezeket ki kell használni, és elszántan kell előrelépni. A szabályozó ügynökségek nyilvánosan is Bermudáról beszélnek, illetve a szolvencia kettővel kapcsolatban megdicsértek bennünket. Miért? Azért, mert látták, hogy mi változtatásokat eszközlünk, és ezek a változtatások nagyon világosan mutatják, hogy mi nem szórakozunk, hanem komolyan vesszük ezt a munkát, és elismerjük a hitelesség fontosságát, illetve azt, hogy mennyire fontos egy stabil struktúra, keretek, a működéshez, a pénzügyi szolgálat, szolgáltatások működéséhez. Zárásként tehát azt mondanám, hogyha csak egy valamire egy valamit kér, kívánnak megjegyezni Bermudáról, akkor ez az lenne, hogy annak ellenére, hogy ez az ország ilyen kisméretű, nem szöcskének, hanem óriásnak tekinti magát, már ami a kötelezettségét illeti, elkötelezte magát ez az ország az együttműködés és az átláthatóság mellett. Úgyhogy kérem erre gondoljanak, amikor Bermuda jut eszükbe. 24 adótájékoztatási megállapodást kötöttünk, főként azokkal az országokkal, amelyek itt is képviseltetve vannak. Mindenképpen gondoskodtunk arról, hogy működjön a hitelesség, a robusztus rendszer Végül pedig a szabadság, egyenlőség és testvériség szavakat használnám, mert ezek vonatkoznak még egy olyan kis szigetre is, amely nem biztos, hogy földrajzilag annyira közel van önökhöz, de azt hiszem abban a szempontból közel állunk egymáshoz, hogy milyen elveket vallunk a globális környezetben, hogyan lehet működni a kihívások között. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm. Már de Peter Skinner a Solvency 2-esben felelős jelentős tevő, hogy kérdezni szeretne. Bermudáról sokat tud, azt én is tudom. Péter. Legalábbis korábban. Érdekes gondolat. Miniszterelnök asszony, azonban először engedje meg, hogy megköszönjem, hogy eljött is tájékoztat bennünket a nézeteiről, a kapcsolatrendszerünkről szólva. Több, mint diplomatikus volt. Találkoztam kollégáival korábban, akik elmondták, miért lépett Bermuda, miért kellett az áltatudóságot erősíteni, és miért kellett az eljárásokat erősíteni. Mindig vannak persze bírálók világszerte, akik azt mondják, hogy többet is tehetett volna Bermuda, ám az mindenképpen cél, hogy olyan magasra helyezzék a korlátokat, mint más államok teszik. Ők voltak az első hulláma azon országoknak, sőt, három országban csak, Bermuda, Japán és Svájc, amely csúcs minőséget nyújtott a biztosítási vállalatok tekintetével. Ugyanakkor az a kép, amelyet az emberek kialakítottak az offshore cégekkel kapcsolatban, nagyon sok kockázatot jelent, nagyon sok nemzetgazdaság szempontjából. Az offshore cégekkel kapcsolatos félelmeket ön hogyan oszlatná el? Úgy, az amerikaiaknak, vagy az európaiaknak is címezve, hiszen önök a két álláspont között vannak földrajzilag is. Aztán egyes pénzügyi termékekre vonatkozóan ezek sokszor nagyon bonyolult ügyletek, viszontbiztosítási ügyletek. Sok esetben sokak visszariadnának ezek komplikált voltától, hiszen kockázatokat jelenthetnek. Tehát egyrészt dicsérni szeretném az, ami Bermudában történt, és az jelentős folyamatos előrelépéseket, ugyanakkor azt is szeretném tudni, hogy mi európai szinten, hiszen említette a stratégiai partneri viszonyt, mit miután, mi, hol erősítsünk, hogyan tudjuk a transatlanti kapcsolatokat önökkel is, önöket is beleértve erősíteni, mi legyen a következő lépésünk. Köszönöm a kérdést. Valóban nagyon sok lábon álló és ö, komplex kérdésről van szó. Szóval magam jogászként is igyekszem ö, a lényegre szorítkozom válaszolni. Az, hogy milyen imázsa van az országnak, és hogy az offshore és az onshore cégek közötti kettősséget illetően Bermuda meglehetősen bátor és lényegre törő, amikor azt mondja, mi azt szeretnénk, hogy minket úgy lássanak, mint az önök biztonságos kikötőjét, úgymond. És akik szeretnének beruházni Bermudában, ugyanakkor azok meglehetősen szilárd szabályozói keretek értékeket találnak, amelyek egyedülállóak, és amelyeket a legszigorúbb próba is, és intézmények is nyugodtan vizsgálhatnak, és vizsgálhattak. Az IMF tette ezt, a, a brit hatóságok, a Ford jelentés és a Solvency 2-es jelentés is értékelése élt éppen néhány héttel ezelőtt rendszereinket illetően. És talán még fontosabb, amikor az átláthatóságról beszéltem és az együttműködésről, utaltam arra, hogy Bermuda évekkel ezelőtt része volt a, az adórendszer átlatosság OECD által meghatározott célrendszerének. Mi együtt működtünk, sőt, annak kialakításában is részt vettünk, bemutatva azt, azt a készségünket, hogy e tekintetben teljesen nyitottak vagyunk, és az adóelkerülés ellen vagyunk. Tehát a hitelességben való múltunk úgy vélem, hogy világos és teljesen makulátlan. Ami az adóinformációs csererendszer megállapodást illeti, mi voltunk az egyik első ország, amelyet a fehér listára helyeztek. Mert világosá tettük, Függetlenül az ország méretétől globál, aktív globális résztvevők vagyunk, a pénzügyi szolgáltatások tekintetében is biztosítva azt, hogy a szabályokat szerint játszunk, és be is tudjuk bizonyítani azoknak, akik szeretnének Bermudával vagy Bermudában üzletelni. Hogy mi, a mi hírnevünk foltalan, mert a hitelesség és a jó hírnév rendkívül fontosak. A másik kérdés, ami szintén fontos, hogy még az Egyesült Államok szigorú normái szerint is, meg az Egmont csoport értékelése pénzmosás elleni tevékenysége alapján is. Euró, Bermuda az egyik legalacsonyabb kockázatú országa a terrorista finanszírozás pénzmosás tekintetében. Tehát Bermudának semmi köze ezek, ezek a dolgokhoz. Abszolút hitelesnek értékeltek bennünket e tekintetben. Tehát egy, az onshore, offshore cégekkel kapcsolatban, kapcsolatban ez a mi történetünk. Éppen most 200 képviselő jött az OECD globális fórumára, ahol is mi vendéglátóként és el, társelnökként fogadtuk őket. Ennyit tehát a, a múltunkról úgymond. Ami pedig a Solvency kettest illeti, és a viszontbiztosításokat illeti, gyakran, amikor ezek a technikai kérdésekkel foglalkozzunk, a pénzügyminiszterek vitáját illetően. Sokszor ez inkább technikai és kevésbé szenvedélyes viták ezek, mint a szokásos politikai viták a parlamentben, amikor pénzügyminiszterek, illetve a pénztechnika kérdésekről fogunk. Látnunk kell a captív ügyletek és a visszabiztos ügyletek úgy kell működjenek, hogy mindenki számára a saját, tehát nem mindenki számára illő egységes kínálatot biztosítanak, és a, a gazdasági viszont biztosítók más kategóriát képviselnek, mint a többi vállalat, jelentős, nagy súlyú cégek ezek, és a bermudai szabályozási hatóság is egy olyan szabályozási rendszert kellett bevezetni, bevezessen, amely egyrészt az elveken alapul, másrészt figyelembe veszi a kockázatokat is. A vonatkozó jogszabályaink is mutatják, hogy folyamatosan igyekeztünk állandóan emelni a, a színvonalát ezeknek a ö, szabályozóknak, a megfelelő hatóságokat megfelelő forrásokkal is ellátva e feladat ellátásához a pénzügyminisztériumon keresztül, és a pénzügyminiszterünk is gyakran válaszol a parlament kérdéseire, felelős módon beszámolva arról, hogy milyen korlátokat, jogszabályi korlátokat állítunk fel. Azok, akik értékelik Bermudát, meg kell lássák, hogy a captive ügyletek között különbség áll fenn. A, a captive ügyletek, amelyek sokkal alacsonyabb kockázatú környezetet kínálnak, illetve a nagy vállalatok, viszonyítosító vállalatok szabályozása. Két különálló dolog. A biztosító ágazatunk jelenléte Európában jelentős és jelentősen növekszik. És a szolgáltatások kereskedelme hat, évente 60 milliárddal nő. A brit biztosító és viszonbiztosító import Bermudáról 100 milliárdról, millióról 1,5 milliárdra nőtt hasonlóképpen a német szolgáltatási forgalom Bermudával 50%-kal nőtt. Mi több, a pénzügyi szolgáltatások importja 100%-kal nőtt Bermudáról. Tehát a piaci szakértelmünk a, a nagyon ö, specializált ágazatokban valósul meg. Tehát Bermudán nem csak az egyszerű ügyletekért jönnek, hanem az innovatív szakértelmet kereső, arra igényt tartó szolgáltatásokért jönnek, és a független szabályozási háttér miatt is, amelyet a monetáris hatóságunk valósít meg. Tehát fogyasztók is, meg a cégek is javát látják a erős versenynek és a kötvény tulajdonosok alacsonyabb költségeinek, biztosítási kötvény tulajdonosok. Az amerikai hatóságok is vizsgálták a szabályozási platformunkat, a hitelességünket és a jó hírnevünket, és jónak találták azt. A, a politikusok azt akarják persze tudni, hogy mindez milyen hatással van saját választóimra, hiszen a politika végső soron erről szól. Mert a kaliforniai politikus azt érdekli, hogy, hogy ott a választókra milyen hatással van mindez. Nos, Bermuda hozzáférési kapacitást biztosít, és csökkenti a belső ö, ö, amerikai biztosítások költségét, és ez nagyon fontos ezt figyelembe venni a szakmai kérdéseken túl, a stratégiai partneri viszonyon kívül pedig hadd adjak néhány kézzelfogható példát. Tegnap, amikor sétáltam, körbejártam, és a szakbizottság tagjával találkoztam. Kérdéseket kaptam, mert tudják, hogy az OECD segítséget kér Bermudától, meg túlterhelt túl sok jelentést kell készítsen, és bízva a bermudai szakértelemben hozzánk fordultak a bermudai kormány költségére megbízást kérve egyes jelentések elkészítésére. Ez azt is jelenti, hogy nagyon jó kapcsolatokat ápolunk e szakértelem alapján az OECD-vel. És tegnap, amikor igazgatókat tárgyaltam, feltettem a kérdést, van-e készség vagy akarat arra, hogy Bermudából szakértőket kérjenek. Nem az önök költségére, hanem azt biztosítva, hogy ennek közös haszna legyen, mert önök kritikusan fordulnak felénk, és ez fontos is, és fontos, hogy úgymond egy kereszt megtermékenyítés jön létre a bermudai szakértelem és az európai szakértelem között. Különösen a szolvenszi 2 kapcsolatban rendkívül fontosságú az, hogy Bermudát az értékelés a legmagasabb polcra helyezte. Mi végigmentünk az összes due diligence és egyéb vizsgálaton, annak érdekében, hogy ezek a magas szintű sztenderek megvalósuljanak. Ezt megtettük még az a nagyon szűk határidők között. Ezért sarkalnám és kérném arra önöket, hogy önök, mint jogalkotók, mint, mint a szakpolitika létrehozói, vizsgálják meg a Solvency 2-es ekvivalencia kérdéseit. Ne büntessék Bermudát azért, mert mert közvetítőként lépett fel, együttműködő partnerként a, a normák kiigazításában. Ne tegyék ezt. Rendkívül fontos ez, hogy ne büntessék meg azokat, akik a legmessze menőbbekig együttműködtek kulcsfontosságú része ez a stratégiai partnere viszonynak. Remélem, hogy megválaszoltam a kérdését, uram. Uh, köszönöm szépen ezt a nagyon átfogó választ. Filip. Köszönöm szépen, köszönöm miniszterelnök asszony, hogy ma itt van velünk. Őszintén szólva, nehezen értem meg azt, hogy miért az a helyzet, hogy ilyen sok vállalat, európai, amerikai vállalat akar jelen lenni Bermudán. Tudom, persze, gyönyörű az idő, nagyon kellemes, szép környezet, és ön elmondta, hogy nagy szakértelem halmozódott fel Bermudán, de hát ez másút is megtalálható. Még egy olyan eh, ósti kompinenseken is, mint amilyen Európa vagy Amerika. Tehát, hogyha ezek a vállalatok oda mennek önökhöz, azt hiszem, nem azért mennek oda, hogy fejlesztési támogatást kapjanak. Valószínűleg e, azért, mert e, a lényegre térhetnek. Lehet bármilyen érveket felhozni, de én azt látom, hogy ami a transzparenciát illeti, nem eh, lehet megszerezni, nem nyilvánosak a vállalati mérlegek, az eredménykimutatások, a tulajdonosi struktúrára vonatkozó részletek sem nyilvánosak. Nem akarnak részt venni a eh, szolvencia három irányelven. Tehát hinnék önnek, és persze nem csak önnek, vannak különbségek Bermuda és még sokkal rosszabb helyek között, amelyek tényleg aktívan részt vesznek pénzmosásban és egyebekben de hát akkor hinnék önnek, hogyha egyetértene azzal, hogy az EU tagállamok adóhatóságaival eh, információkat, adatokat cserél, különösen, hogyha az EU megalkotja a eh, megtakarítások adóztatására vonatkozó irányelvet. Eh, azt hiszem, hogy erre még várnunk kell, hogy ez megtörténjen. Köszönöm szépen a kérdést és a részrevételeket is. E, persze, minden tisztelet mellett nem értek egyet önnel. El is mondom, hogy miért. Amikor október végén Bermuda miniszterelnöke lettem, az egyik legelső megállapításom e, az volt, hogy a dolgok nem úgy mennek tovább, mint eddig, tehát nem lesz business as usual. Ön utalt arra, hogy milyen eh, gyönyörű a környezet Bermudán. 60-as években Bermuda csak arról volt ismert, hogy mennyire nyugodt, szép, kék az ég, stb. De azóta a közelmúltban hangsúlyeltolódás volt, és most már onnan vagyunk ismertek, hogy gyorsak vagyunk, hatékonyak, és kitűnő jogszabályaink vannak a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozóan. Tehát eltolódtak a hangsúlyok. A korábbi észrevételekben is már utaltam az eh, adókkal kapcsolatos eh, információ cserére vonatkozó megállapodásokra, nálunk volt a eh, globális fórum, tehát nem lehet megkérdőjelezni a jogi keretek robosztus és hatékony voltát. Ön említette ezt az új irányelvet a megtakarítások megadóztatásáról Európában. Nos, folynak nálunk is a tárgyalások, mi hiszünk az információ cserére, esetében eh, mi már a 80-as évek óta van ilyen megalapodásunk az USA-val, az adatok cseréjéről, és hogyha eh, kérelem érkezik az illetékes hatóságainkhoz, akkor eh, Bermuda ezekre nagyon gyorsan és hatékonyan reagál. Az intézmények és az emberek is láttak már azt, hogy a Bonafide a jó hiszemű ügylet az, amire koncentrálunk, és azt akarjuk, hogy a pénzügyi rendszerünk integráns módon működjön. És ezzel lehet vállalatokat vonzani Bermudára. Itt ugye a kulcs szó reputáció, reputáció, reputáció, tehát most már nem egyfajta világ vége, eldugott kis hely vagyunk, bankunk, négy nagy bankunk van, és következetesen nemzetközi normák betartásával dolgozunk. Biztos vagyok abban, hogyha nem is ma, de idővel az önök véleménye is meg fog változni, hogyha látják az eredményeinket, de azért köszönöm, amit elmondott. Köszönöm szépen. Astrid. Köszönöm szépen, elnök asszony. Várok egy picit, amíg felteszi a fejhallgatót a miniszterelnök asszony. franciául fogok beszélni. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani a miniszterelnök asszonynak. Köszönöm, hogy eljött ide a mi szakbizottságunkba. Szeretnék gratulálni is önnek eh, ahhoz, eh, ahogyan eh, dolgozik, erőfeszítéseket tesz, és nekünk is elmondta, hogy a hitelesség, a jó hír mennyire fontos Bermuda, mint pénzügyi befektetési központ számára. Én a luxemburgi nagy hercegségből jövök, és Luxemburgot sokszor éri hasonló kritika, indokolatlan kritika, mint amit Bermudával kapcsolatban is sokszor hallunk. Mégpedig azért, mert pénzügyi központként nagyon fejlettek vagyunk, és a nagyok sokszor azt gondolják, hogy az ilyen kicsik, mint mi, ne kavarjanak a nagyokkal együtt. Ezért um, én az ön álláspontját nagyon is meg tudom érteni, maximálisan meg tudom érteni. És szeretnék gratulálni önnek, uh, minden jót kívánok, és uh, szeretnék arra is utalni, hogy nem könnyű a helyzete. Ezt nagyon jól tudom, uh, ismerem, az előzményeket tudom, hogy itt a parlamentben is milyen nehéz előítéletektől megszabadulni. A e, franciául azt szoktuk mondani, hogy e, e, azok a legrosszabb süketek azok, akik nem is akarnak hallani. Az utolsó hozzászólás, amit az előbb a kollégámtól elhangzott, ez nagyon jellemző volt. Itt megint egy olyan ítéletet alkotott, ami teljesen megalapozatlan és indokolatlan. Nem tényekből indult ki a kollega, hanem előítéletekből. Azután elhangzott az a kérdés, hogy az európai vállalatoknak miért legyen, miért akarnak egyáltalán ott leányvállalatokat nyitni Bermudán. Hát ezt Európában is meg lehetne kérdezni. Mondjuk a harmadik országok beli vállalatok miért létesítenek leányvállalatot, vagy nyitnak fiókot Európában. Fontos, hogy ugyanazok legyenek a feltételek, egyenlő szabályok vonatkozzanak mindenkire, és akkor tiszteletbe kell tartani a szabályokat, és azokat, akik ugye betartják a szabályokat a captive instrumentumokhoz is röviden hagy szóljak hozzá. Vannak jó megoldások, amelyeket nem kellene talán megkérdőjeleznünk, és amelyeket el lehetne fogadni. Azt hiszem a jelenlegi szabályozást békében kellene hagyni, ez megfelelően működött, és összhangban van a szolvencia kettővel. Képviselőasszony, végtelenség folytathatnám a mondandómat, de ön mindent elmondott. Nagyon köszönöm a hozzászólását. Vezetni annyit jelent, hogy a helyes dolgokat tesszük meg. Bermuda a pénzügyi szolgáltatások területén vezető szerepet játszik, level playing fieldre, egyenlő feltételekre, játékszabályokra van szükség, és minket azért büntetnek, mert tovább folytatjuk azt, amit helyesnek eh, tartunk, ahelyett, hogy másoktól eh, lopnánk eh, gondolatokat, ötleteket. Köszönöm szépen. Nagyon szerencséje van. Az a három képviselő itt a teremben, aki a Szolvencia 2-vel próbál megoldást találni a captive uh, instrumentummal kapcsolatos problémára. And Antolin, szót kértél. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném megköszönni azt, hogy ellátogatott hozzánk a szakbizottságba. Nagy érdeklődéssel hallgattam önt, beszélt arról, hogy stratégiai szövetségre van szükség, ez persze a pénzügyi szolgáltatások területén nagyon fontos. Két kérdést szeretnék feltenni. Az első a felügyelet területén folytatott együttműködésre vonatkozik. Az Európai Unió azt szeretné, hogyha az ő előírásait betartanák, és hogy együtt tudna működni az önök felügyeleti hatóságaival. Így lehetne biztosítani azt, hogy az európai felügyelet megkapja a szükséges információkat. Tehát eh-, ehhez kérem szóljon hozzá. A másik kérdés, együttműködés az adók területén. Itt fontosnak tartjuk az információk, az adatok cseréjét. Tudjuk azt, hogy az Európai Unióban sok szabályt kell betartaniuk a tagállamoknak, és a számviteli szabályok előírják az információk átadását, cseréjét is. Köszönöm szépen, képviselő úr, a kérdéseit. Két szempontra szeretnék rávilágítani az első kérdésével kapcsolatban, amelynek a lényeg az volt, hogy hogyan tudnánk megkönnyíteni az együttműködést a szabályozó hatóságok között. A pénzügyminisztériumunk, amelynek ugye én vagyok a vezetője, az egyik intézmény, és van egy független felügyeleti egy monetáris hatóság, amelynek a munkájába mi politikusok nem avatkozunk bele. Néhányan azt mondják, hogy ezért működik ilyen jól ez az intézmény. Azt mondanám, hogy a Bermuda monetáris hatóság létrehozott felügyeleti kollégiumokat nemzetközileg, és a világ más felügyeleti hatóságával ők együttműködnek, hiszen már várták, vagy számítottak arra, hogy megszületik a szolvencia 2, vagy valamilyen ahhoz hasonló. Így szükség van az együttműködésre, és a szükséges információkat meg kell adni a világ különböző pontjain működő vállalatokról, koncernekről. Ezeket az információkat konszolidálni kell, és ezekkel kapcsolatban a világ összes felügyeleti hatósága együtt kell, hogy működjön egymást tájékoztatva. Tehát ebben az együttműködésben részt vesz a e, bermudai hatóság. És ezen a héten hallottam, ugyanis az egyik partneri kapcsolatunk a magánszektor, a magánszféra és a kormány között részese volt egy párbeszédnek, vagy tartottak egy találkozót, és Bermudára meghívtunk, azt hiszem tavaly októberben, novemberben képviselőket egy találkozóra a bermudai hatóság ezt fontosnak tartotta, hogy legyen ilyen eszme, eszmecsere. A egyik reggelinél elhangzott az, hogy a szabályozó hatóság oldalán is megvan a hajlandóság, az akarat, az együttműködésre, tehát ezt a vállalati vezetők mondták el, ahol komoly hajlandóság mutatkozik arra, hogy legyen ilyen kölcsönös információ csere, és az együttműködés szellemében legyen együttműködés. Ami az adóügyi együttműködésre vonatkozó kérdését illeti, már elmondtam, hogy Bermuda a e, modell kódex kapcsán együttműködött az OECD-vel, e, sőt az OECD, leg, OECD legfelső csoportjában vagyunk. Ma Londonban folyik a tárgyalás, és holnap aláírok egy megállapodást Indonéziával az adőgyi adatok cseréjéről. Bermuda aktív, megbízható globális partner és világosá tesszük azt, hogy nem veszünk részt sötét ügyletekben, ez ilyenekben nem bonyolódunk bele. Diego. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Szeretném megköszönni miniszterelnök asszonynak, hogy ennyire elszánt és elkötelezett az átláthatóság, az integritás és a hitelesség mellett a bermudai üzleti szférában. Volt egy kérdés, azt hiszem Lambert úr kérdezte, ha jól emlékszem, és arra utalt, hogy a Bermudán bejegyzett cégek tulajdonosai lehet, hogy nincsenek bejegyezve, tehát hogy a tulajdonosok. És erre a kérdésre ő nem válaszolt. Ami hangzik a válasz. A kérdés az a társaságok bejegyzéséről szólt, illetve arról, hogy a kedvezményezeti tulajdonlás ügye hogy áll. A jogszabályok egy része tulajdonképpen a Bermudai Monetáris Hatósághoz is tartozik ez, ez az ügy. Mi itt azt az elvet követjük, hogy ismerd az ügyfeledet. Tehát mielőtt még pénzmosási jogszabályokat fogadtunk el és egyebek, már ezt az elvet használtuk, és ez a mi gyakorlatunknak a része. Tehát amikor egy társaság megjelenik és szeretne itt szeretné regisztráltatni magát, több rétegű rendszer van. Egyrészt be kell jegyeztetni a cégeket, ugye ez a kormány oldalról, a cégbíróság, illetve a monetáris hatóság végzi az ellenőrést, tehát hogy minden prudens -e, hogy néz, rendben van ennek a cégnek a szénája, amelyik ide kíván telepelni, az Interpollal is kapcsolatban vagyunk, és így tovább, tehát kiterjedt ellenőrzés zajlik, ellenőrizzük ezeknek a cégeknek a módját, és így tovább. Tehát már benne van ez a jogszabályokban, illetve a társasági törvényben is benne van a szabályozás. A társasági törvény nem tér ki mondjuk ezekre a lépésekre, amiket az előbb említettem, de ezek is kötelezőek. Ami pedig a tulajdonlást illeti, nemrégiben fogadtunk el az úgynevezett peer review értékelése, értékelésének az eredményeképpen változtatásokat. Fokozatos megközelítést alkalmaztunk, tehát nem az összes lépést fogjuk bevezetni egyszer, hanem fokozatosan fogjuk a módosításokat bevezetni, de mondom még egyszer, hogy a, a cégek szénáját megvizsgáljuk, és azokat a személyeket is, akik a Bermudán bejegyzett cégek tulajdonosai kívánnak lenni. Nyilván, hogy a cégjegyzék az elérhető, bárki lehívhatja ezt a hivatalos munkaidőben, ha jól tudom, akkor 9-től 5-ig, és a másolatot is lehet kérni egy névleges összegért. Tehát nagyon átláthatóak vagyunk, nincs itt semmi ködös, nagyon komolyan vesszük ezt. Köszönöm. Edward következik. Köszönöm, elnök asszony. Miniszterelnök asszony, Teljesen mindegy, hogy mi is a történet egy kis államnak egy nagy gazdasági blokkon kívül. Ugye nyilván a blokkon belül sok ország, ahogy Filip kérdése is utalt erre, megpróbál elgondolkodni azon, hogy miért is bűzlik itt valami, vagy miért jó az, hogy itt egy külön ágazat alakult ki. Hát nyilván igaz, hogy a múltban volt adóverseny, és azért nem volt tökéletes az átláthatóság, és így tovább. De most miután a társaságoktól azt várják, hogy tartsák be a jogszabályokat ezeken a területeken is, akkor ön mit gondol, hogy megszűnik ez az? Ugye akkor mindenki azt gondolja, hogy na majd megszűnnek ezek az ügyletek, de nem szűnnek meg, továbbra is ide áramlanak a cégek, az ilyen hatókörökbe, és akkor felmerül a kérdés, hogy miért? Vajon akkor mi a vonzereje ezeknek a területeknek? Vajon a tapasztalat, a tudás, amely valóban versenyképes, átlátható módon és úgy, hogy a nemzetközi jogszabályokat betartja, a nemzetközi elvárásoknak megfelel, vajon ez lehet a továbbra is fennmaradt vonzó erő oka, vagy micsoda? A válasz. Hát nem tudom, hogy a gyanakvást azt mivel lehetne magyarázni legyen az országok gyanakvása, vagy magánszemélyeké. Tehát, hogyha önök nem látják azt, hogy betartják a jogszabályokat, az egy dolog. De én Bermúdát azért nem úgy jellemezném, mint egy gyanús helyet. Nem elég az, hogy a szabályokat betartottuk, hanem együttműködőek voltunk, és teljesen átláthatóan járunk el lehet, hogy ez egyfajta anomália sokak számára, de azért, ez azért van, mert nem tudják megérteni, hogy hogy lehet az, hogy egy ilyen kicsike ország vonzó lehet a befektetők számára. Én nem tudok természetesen mások nevében nyilatkozni, nem is azért vagyok itt. Amit megtehetek, az az, hogy Bermudáról beszélek, és a független objektív hatástanulmányokat említem, az IMF által készített hatástalományokat, a futjelentést, tehát ezeket nézzék meg. Ami pedig azt illeti, hogy hogyan viselkedett Bermuda, azt mondhatom, hogy még komins professzor is, az USA egyik egyetemének professzora, és azt mondta, hogy Bermuda beindította a cluster hatást. És mit is értett a professzor ez alatt a cluster hatás alatt? azt mondta, hogy itt olyan tehetség és olyan szakértelem halmozódott fel, már mint Bermudán, ami egészen rendkívüli. Tehát egyrészt a biztosítási szakértelem, nagyon sok biztosító eh, regisztrált itt, nagyon sok szolgáltatás nyújtó is van, szinte eh, mondjuk egy utca valamennyi háza is biztosítókból állna, itt van az HSBC, rengeteg bank itt van, rengeteg első osztályú kiváló ügyvéd van itt, és a professzor azt is elmondta, hogy ő ezt nevezi mágnes hatásnak. Bermuda mágnesként vonza magához a többieket. Mivel mi ennyire kicsik vagyunk, megengedhetjük magunknak, hogy innovatív megközelítéseket alkalmazzunk, és mégis minden tökéletes legyen, a hírnevünk az továbbra is makulátlan legyen, és betartsuk a szabályokat. Szerintem ez vonza a vállalkozásokat Bermudára, illetve az a tény, hogy valóban, amit itt látunk, és ez Bermuda egyik fő jellemzője is az, hogy nagyon gyorsan reagálunk. Az új piaci szereplők gyorsan akarnak a piacra lépni. Hogyha átmentek ezen az átvilágításon, akkor nem szórakozunk, nem tartjuk fent őket, hogy még ezt és azt és amazt tegyék meg, hanem rögtön beindulhatnak, beindíthatják a működést. Tudjuk, hogy mit jelent a globális környezetben való működés. Versenyképesnek kell lenni, mert egyébként nem lehet megélni, és hatékonyan kell az üzleti tevékenységeket folytatni arról kell gondoskodni, hogy a megfelelő jogi keretek között tegye ezt meg a cég. Tehát a hírneve makulátlan legyen, tartsa be a szabályokat, a felügyeletnek ne legyen vele semmi gondja, ha ez megvan, akkor minden rendben. És ezért vonzó Bermuda, mint pénzügyi szolgáltatói regisztrált székhely mindenki számára, mi nem kívánunk változtatni ezeken a körülményeken. Mindegy, hogy engem miniszterelnökként vagy pénzügyminiszterként kérdeznek, és én milyen minőségében találkozom a társaságokkal, azt hallom tőlük, hogy lehet, hogy mondjuk a költségeink nem különböznek jelentősen, de az a véleményünk, hogy itt a minőség, a hírnév és a hozzáférhetőség együtt jár Bermudán a bevándorlási, a pénzügyminiszter, bármelyik miniszterrel találkozni lehet, a felügyelettel is nagyon könnyű leülni, könnyű ezeket a kapcsolatokat fenntartani, mi hamar reagálunk, felismertük erre az igényt, és nagyon kiváló minőségű szolgáltatás nyújtóink vannak. Ez tehát, ez, ezek Bermuda jellemzői. Nyilván azt is elismerjük, hogy még nyilván itt az öröm is felmerül, tehát Bermuda ugye olyan hely, ahol ami gyönyörű a táj, tehát önmagában azért ez is hozzáadott értéket jelent. Kettő legyet ütnek egy csapásra a cégek. Köszönöm, <clears throat> Ezzel lezártuk a kérdések körét. Nagyon köszönöm, hogy eljött az Európai Parlamenti eszmecserére. Egyes képviselők, jó magam is, bizonyal továbbra is párbeszédet folytatunk majd önökkel, illetve a bermudai szabályozó hatóságokkal, például a Solvency 2 konkrét ügyében, de más jogalkotási kérdésekben is, megtalálva annak módját, hogy méltányos módon bánjunk egymással. A normáikat helyére kell tennünk, ugyanakkor azt el kell kerüljük, ugyanakkor azt is, hogy hogy kerítést, falat emeljünk Európa köré, hiszen nekünk is érdekünk az egymással folytatott kereskedelem és forgalom. Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm elnök azt, hogy meghívtak. now be a break. Öt perces szünetet tartunk a plenáris való felkészülés érdekében, és aztán a magyar pénzügyminiszter lesz a vendégünk. Uh, Köszönöm. Egy sor dokumentumot be kellett adnunk a plenárisra, úgyhogy rengeteg dolgom volt. Most azonban szeretném köszönteni Matolcsi Györgyöt, aki a magyar pénzügyminiszterként, a tanács elnökeként vendégünk és régi barátunkat is üdvözlöm körünkben, Karman Andrást. Nem tudom, hogy éltük volna elmúlt napokat nélküle. Megszoktuk egymást, úgymond, az elmúlt napok, órák során a három oldalú megbeszéléseken. Üdvözlöm Önt a szakbizottságunk körében, és minden további nélkül megadom Önnek a szót, hogy számoljon be a tanácsüléséről. Köszönöm, Sharon. András is része a klubnak az Econ klubnak, úgyhogy büszkék vagyunk rá, és büszkék vagyunk önökre, hogy beengedték őt ebbe a klubba, amelyet önök képviselnek. Tisztelt képviselők, kedves kollégák, kedves Sáron, hadd számoljak be arról, hogy a magyar elnökség utolsó napjaiban vagyunk, úgyhogy eh, jó idő ez, összefoglaljuk a fő célokat és a fő eredményeket a magyar elnökség égisze alatt amely ah, az elmúlt majdnem hat hónapban töltötte be ezt a szerepet. Ha megengedik, először megköszönném önöknek kiváló stratégiai partneri támogatásokat. Nagyon nagyban segítették a magyar elnökséget, mert az elmúlt hat hét során is rendkívül kiterjedt és nagyon hasznos háromoldalú megbeszéléseket folytattunk. Nagyon hasznosak bizonyultak ezek, bennünket is segítettek abban, hogy a közös módszertant előre vigyük az ECOFIN tanács körében. Úgyhogy ezért látom úgy, hogy az önök segítségének is köszönhetően sokat elértünk. Másodszorban, hogy mondjam el, Ugye a mai ülésünk fő célja nem az, hogy döntéseket hozzunk. A döntések megszülettek az ECOFIN tanácsban tegnap, és önök is el, meghozzák a saját döntéseiket az Európai Parlament körében, és persze a politikusok, elnökök, állam és kormányfők is meghozzák a maguk döntéseit, ám nem most kell ezeket, itt, ezeket a döntéseket meghozni hanem inkább arra jó alkalom ez, hogy a stratégiai partneri együttműködésünkről adjunk számot az elmúlt hónapok során, beszámoljunk közös munkánkról, és meghallgassuk egymást. Most a forduló és a magyar elnökség végén. Hadd folytassam azzal, hogy a magyar elnökség során két fő területre koncentráltunk, először is része voltunk a tanács munkájának. Ez azt jelentette, hogy elnököltük a Ecofield tanácsülését, és két történelmi léptékű szerkezetváltást, reformot kellett egyszerre tető aláhoznunk. Hadd mondjam el, hogy ez a két strukturális reform, a gazdasági kormányzati csomag és az európai szemeszter bevezetése volt. Ezek valóban természetnél fogva történelmi jelentőségűek, hiszen a gazdasági kormányzás csomagja az első átfogó a tagállamok gazdaságpolitikát koordináló rendszer, ezen emellett az európai szemeszter azért történelmi vállalkozás, mert része azon átfogó válasznak, amelyet a válságra adtunk, és az első alkalom megint csak arra, hogy egy európai szemeszter zárhatunk. E két szerkezeti reformra kell tehát koncentrálnunk, és azt hiszem hoztuk, a, teljesítettük a várakozásokat, mert mind a két, a tanács, tanács részéről mind a kettőt lezártuk tehát egy általános megalapodás született a gazdasági kormányzási csomagról, és ezen túl tegnap jóvá hagytuk mindazon ajánlásokat, melyeket a bizottság beterjesztett. Ezek mostantól tanácsi ajánlásokként szerepelnek a tagállamok részéről, tehát úgy a stabilitási programok, meg a konvergencia programok tekintetében is elmondható, hogy ezt a két fő vállalkozást lezártuk, és mind a két vállalkozás tek, joggal tekinthető áttörésnek, méghozzá történelmi léptékű, remélhetőleg a jó irányba tett áttöréseknek. Persze a tanács ö, munkáján kívül területeken más kérdésekre is koncentrálnunk kellett. Része voltunk az ISM folyamatnak, az IFFC folyamatnak, Görögország ügyével, a G20-ak ügyével is foglalkoznunk kellett, de a leg, legfontosabb volt, a legfőbb feladatunkra koncentrálnunk, a stratégiai lépésekre, amelyek a jövőt határozzák meg, azaz a gazdasági kormányzati csomagra és az európai szemeszterre, valamint harmadsorban pár napi ügymenetnek tűnik, de azért sikerült előrelépni a pénzügyi szolgáltatások szabályozási keretében is. Lezártunk sikerrel legalább három témadossziét, Két másik témadossziét pedig a következő napokban kerül majd önök elé. Mind a három lépés, hát a gazdasági kormányzási csomag, az európai szemeszter és a pénzügyi szolgáltatások szabályozási kerete a magyar elnökség törekvéseinek homlokterében voltak. Hadd folytassam azzal, hogy természetesen a gazdasági kormányzati csomag a kiemelkedő fontosságú feladat, amelyet le kell zárnunk. És ám jelen szakaszában a végső, dönt, a dolog, a végső döntés a parlament kezében van. Személy szerint úgy vélem, hogy az, az átfogó válasz, amelyet az Unió összeállított a kezelésére és megelőzésére, nem volna elég átfogó, ha nem volna része a gazdasági kormányzási csomag, e, illetve az hatos csomag, a six-pack. Az Európai Parlamentos Tanács közös erőfeszítése tette lehetővé, és hálás is vagyok a parlament kiváló működéséért, a magyar elnökség nevében, és András nevében is megköszönöm ezt, megköszönöm önöknek a stratégiai partneri támogatást. Nagyon sokat jelentett ez, a magyar elnökségnek. Hangsúlyoznom kell azt is, hogy a, a Lisszaboni szerződés életbelépése óta ez volt az első alkalom, amikor is a parlament és a tanács olyan jogalkotási lépéseket fogad el, amelyek együttdöntési eljárás alapján állnak, és ezt a gazdaságpolitika terén teszi. Ezért tekintem ezt az eljárást történelmi jelentőségének. Első alkalom ezt tudnék, hogy a parlament és a tanács gazdaság politikai kérdésekben együttdöntési eljárásban hoz jogot. És e, ez egy működés további tapasztalatokat is hoz, méghozzá pozitív tapasztalatokat. A tanácselnökeként be kell lássam, hogy a, a parlament jelentős módon javította a szöveget. Úgyhogy megint csak a magyar elnökség nevében szeretném megköszönni önöknek a módosítókat. 2000 29 módosító? Mennyi is volt? Lekofin elnökeként nekem tudni kell fejből, legalább ezt a számot legalábbis. Hány módosító? terjesztett be a parlament. Legalább ezt. Ami pedig a csomagot illeti, végül hadd tegyem azt is hozzá, hogy a parlament és a tanács célja is az volt, egy, egy egy célrendszerben mozogtunk, azt, hogy az Európai Unió gazdasági kormányzása erősödjék, különösen az eurozónáé, és ennek érdekében szeretnénk a jövőbeli gazdasági megrázkodások kockázatát csökkenteni. Ez az önök célja is, meg a tanács célja is. Úgy mi vagyunk a jövőért felelős tényezők, és úgy vélem jó úton járunk, afelé, hogy a gazdasági kormányzási csomag lezáruljon. A tanács legnagyobb kompromisszumra jutott, ahogy önök is tudják, a, egy véglegesített jogi szöveg formájában jutottuk el ezt a parlamentnek tegnap. Remélem, hogy a plenárison lefolytatott szavazások megerősítik azt a megállapodást, amit egy több mint 70 órás háromoldalú párbeszéd alapján hoztuk létre, megint csak egy számadat, hát csak 70, többnek tűnt bizony 70 <laughs> óránál. Különösen önöknek, Sharon és a, a, az Ekon szakbizottság tagjainak, meg Andrásnak persze. Bár a biztos ö, úr nincs jelen, azért hagy szóljak a biztos szerepéről. Kulcsfontosságú szerep volt, ezt tudnék, egy tisztességes közvetítőként működött a tárgyalások során, úgyhogy bár Oli Rén nincs itt, de őt is illeti köszönet azért a kiváló munkáért, amelyet három oldalon megbeszélések során ellátott. Az európai szemeszterrel kapcsolatban néhány szó, ez is kulcsfontosságú eleme volt a magyar elnökség programjának és örülök annak, hogy megerősítettem, hogy az európai szemeszter első körét sikeresen lezártnak tekinthetjük. Tegnap a tanács jóvá hagyta az ország specifikus ajánlásokat a tagállamoknak címezve, illetve az eurózónának címzett ajánlásokat is. Első alkalommal történt ez, beindult tehát, beindultuk az európai szemeszter folyamatát, az összes ajánlást valóban hasznosnak tekinthetjük, a tagállamok gazdaság politikáját javítják ezek. Ezen ajánlásokat a bizottság a nemzeti reformprogramokat taglaló és konvergencia programokat taglaló értékelése előzte meg, megint csak az egyes tagállamokra vonatkozóan. Az Európai Tanács ezt a kérdést a hét második, e hét második felében tárgyalja majd. Végül hadd mondjam el, hogy igen sok pénzügyi kérdést a tűzszum napi rendre a pénzügyi szolgáltatások szabályozási keretének kapcsán. Összesen öt témadossziét tudtunk továbbvinni. Ezek közül kettőt igyekeztünk lezárni a magyar elnökség égisze alatt önökkel együttműködve. Ez a kettő a, a pénzügyi konglomerátumok irányelv módosítása, illetve az eurókész pénzszállítással vonatkozó irányelv újraírása, ez elég jól halad. A tanácson belül is komoly eredményt értünk el a short, shortolás és a credit default swapok a letét garancia rendszerekre vonatkozó módszertan és a, az Omnibus 2 és az EMIR rendszer tekintetében. Önök jól ismerik ezeket a témadossziékat. Összefoglalva, hát kedves Sarom, hadd mondjam el, rendkívül kellemes együttműködést folytattunk önökkel az elmúlt hetekben és hónapokban Európa, a projekt neve együtt kell működnünk, három oldalú megbeszélés során, demokrácia keretei között, ahol szükség van a parlamentre, az Európai Parlamentre is, meg a tagállami parlamentekre is. Én magam is a Magyarország gyűlés képviselője vagyok, és mint ilyen ö, híve a demokratikus parlamenti kereteknek, beleértve az Európai Parlamentet is. Köszönöm még egyszer az együttműködésüket, nagyon remélem, hogy az Európai Parlament is lezárja a gazdasági kormányzás csomagját a következő napokban vagy hetekben. Köszönöm. Uh, uh, Köszönöm szépen. Köszönöm ezeket a kedves szavakat. Hát időnként viharos tengeren hajóztunk, de azért, ahogy mondja, nagyon fontos dossziékról tárgyaltunk, nem csak a gazdasági kormányzásról is, volt olyan, amit tényleg sikerült lezárnunk, voltak olyan kérdések, ahol voltak bökkenők, de azért ez nem azt jelenti, hogy a magyar elnökség munkáját aláásta volna ez a ezek alásták volna ezek az apró problémák. Szerintem önök szívüket, lelküket beleadták a gazdasági kormányzási csomagba, és nagyon jó ezt eh, látni, nem lennénk ott, nem tartanánk ott, ahol most tartunk önök nélkül. A parlament tehát sok mindent meg kell, hogy köszönjön önöknek, még akkor is, hogyha ezt az utolsó nagy erőfeszítést meg kell tenni, mielőtt a végső megállapodás megszületne nyár előtt. Jean-Paul. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président. Köszönöm, elnök asszony. Miniszter úr, Köszönöm az összefoglalót. Két megjegyzésem lenne. Az első egy rövid, a második egy hosszabb. Az őszinte megjegyzésem a következő. Szeretnék önnek gratulálni a magyar elnökség munkájának minőségéhez. Szeretném azt elmondani, hogy nagyon nagyra becsültük azt, hogy ön mindig a rendelkezésünkre állt. És volt kollégánkat említeném, az Európa ügyi minisztert, ugye, aki most az önök kormányában Európa ügyi miniszter, nagyon jól tudtunk önökkel együttműködni, és szerintem önök is elégedettek lehetnek azzal a munkával, amit elvégeztek. Ez volt az első, a rövid megjegyzésem, amelyet őszintén fogalmazok meg. A második felvetésem pedig a következő, azért nem osztom az ön optimizmusát a jelenlegi helyzettel kapcsolatban. Itt nagyon két, két nagyon komoly kérdés van még mindig függőben. Görögország az egyik, és még akkor is, hogyha az Európai parlament ezzel kapcsolatban közvetlenül nem konzultálnak, mert kétoldalú vagy kormányközi megállapodás születik, ez mégis komoly aggály számunkra. Ez a helyzet ugyanis nagyon nagy hatással van arra, hogy hogyan alakulnak az államháztartások Európában, illetve hogy hogyan tekintenek erre az állampolgárok. És akkor még nem említettem az euró problémáját. Görögország problémája nem az euró problémája, hanem itt a görög adósságról van szó, ez okozza a problémát. 2010 májusában e, igaztalanul kötötték össze az euró és Görögország problémáját. Itt két különböző problémáról volt szó. Nem az euró okozta a gondot, hanem a görög adósság. Nem kellett volna akkor ezt a két dolgot összekapcsolni. A másik pedig a gazdasági kormányzás, hogy ennek az ügye is azért nyitott az Európai Parlament elmondta, hogy mit szeretne, a tanács elmozdult, ezt megköszönjük, de még mindig vannak kényes pontok, legalább kettő. És ezek azért meg, még megakadályozhatják azt, hogy a dosszi előrébb tudjon menni. És pedig nagyon fontos, a gazdasági kormányzás ugye gyorsan meg kell oldani, mert az EU hitelessége múlik rajta. Még akkor is, hogyha ez nem kapcsolódik szorosan azokhoz a nyilatkozatokhoz, amelyeket Görögországgal teszünk, akkor is fontos, hogy miről van itt szó. A tagállamok vajon szolidaritást tudnak-e mutatni egyfelől, és a másik pedig, hogy tudják-e koordinálni a gazdaságpolitikáikat. Mindenki azt mondja, hogy nem lehet 17 különböző gazdaságot egyetlen egy közös valutával működtetni. Szerintem a válságból tanulnunk kell, meg kell tanulnunk azt a leckét, amit korábban nem akartunk megtanulni, azaz, hogy több gazdasági együttműködésre van szükség. Ezt a problémát most kell megoldani. Másodszorban pedig szerintem az emberek nem eh, értették meg jól a kapcsolatot a parlament és a tagállamok között. Nagyon sokan úgy látják az Európai Parlamentet, mint valami fajta nemzeti parlament, eh, és megpróbálnak instrukciókat adni neki, úgy gondolják, hogy ez lehetséges, és hogy itt kialakul egy többség, akkor ez támogatja majd a kormányok álláspontját, de az Európai Parlament nem így működik, nem ad ilyen automatikus jóváhagyásokat, hogyha a kisebbségnek eltérő véleménye van. Tehát nem olyan itt a helyzet, mint a tagállami parlamenteken belül, itt másképp működnek a dolgok. Az együttdöntési eljárás vonatkozik ránk, és ez csak akkor működik, hogyha mindkét oldal elvégzi a maga feladatát. Nem működik akkor, hogyha az egyik fél úgy gondolja, hogy ő diktálhat ebben a kapcsolatban. Itt merültek fel problémák szerintem. De legyünk pragmatikusak, ez most az én személyes véleményem, amit itt mondok. Én attól félek, hogy nagyon sok időt fordítunk olyan pontoknak a megvitatására, amelyek nem igazán praktikus, gyakorlati jellegűek. Sajnos ugye túl késő a megelőzés, tehát korrektív intézkedésekre lesz szükség most már az elkövetkezendő években. Emellett azt is gondolom, hogy itt van ugye a válság, nem kifejezetten a jogi érvekkel tudjuk megoldani ezt a válságot, politikai jellegű intézkedésekre lesz szükség, vagy van szükség. És ezért gondolom, amellett, hogy megköszönöm a magyar elnökség kiváló munkáját, én még mindig fenntartom az aggájaimat, és nem tudom, hogy mi fog történni az elkövetkezendő napokban, mert hatalmas kihívások vannak az EU előtt, de ez előtt a parlament előtt is, hogy eldöntse, hogy milyen álláspontra helyezkedik, és hogy hogyan tudja megértetni a véleményét az állampolgáraival. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök asszony, egyre többen jelentkeztek, tehát három kérdést hallgatunk meg egyszerre, és utána adjuk vissza a szót a miniszter úrnak. Karin először. Köszönöm. Először is. Szeretném megköszönni, hogy eljött az elnökség utolsó hónapjában, és köszönöm azt a nagy erőfeszítést, amelyel támogatta az ügyeket, és Kármán Andrásra nézek különösen, mert hogy ő épített hidat a parlamentős tanács közötti szakadék fölött, nem volt egyszerű munka ez a parlamentben ugye 2000 módosítóval indultunk, amit aztán leszerűtöttünk 700-ra szavazásnál, és ennek eredményeképp ennek eredménye Kármán András kezébe került önképpen, illetve hát a tárgyalás azt asztalra. Nagy eredmény az, hogy múlt héten sikerült majdnem minden a kérdést lezárni, rendezni. Néha persze nem lehet mindent egyszerre elrendezni, Ám azt hiszem, az, hogy most ezt szavazásra bocsáthatjuk, világossá teszi, hogy hatalmas előrelépés történt, mert, és ha térjek hozzá arra, ahhoz, amit Jean-Paul Gossés mondott, nagy felelősség terheli mindannyiunk vállát, a görög válság fényében is, hogy olyan jogalkotási csomagot állítsunk össze, mely alapján mondhatjuk joggal bízvást azt, hogy ez valóban szilárd alap, és a államháztatási konszolidációra egyes szükség van, de arra is, hogy megtaláljuk az útat a gazdasági növekedés és a munkahely teremtés felé, ami az állampolgárok érdeke. Tehát politikailag kényes ügy még az asztalon van, még tárgyalást folyik ezekről. Remélem, hogy tudunk megoldást találni közös erőpeszítésekkel. Az az eljárás, amelyet a parlament választott, világosá tette, hogy egyrészt keményen képviseljük álláspontunkat, de nyíltan állunk egy első olvasatban való megállapodás irányába is. Köszönöm még egyszer az eddig kifejtett nagy erőfeszítéseiket, és reméljük az utolsó akadályt is, akadályokat is venni tudjuk a következő hetekben. Köszönöm. Thank you, Karin Antolin. Köszönöm, Karin. Antolin. Köszönöm szépen. Én is szeretnék mindenek előtt köszönetet mondani a tanács elnökségének az elvégzett munkáért, a jelenlétért, az elmondott gondolatokért. A magyar elnökség nem csak azt jelentette, hogy Magyarország most először tölthette be az EU soros elnökének a szerepét, hanem Magyarország elnöksége alatt tudtuk először letesztelni, hogyan működik az együttdöntési eljárás a parlamenttel. És azt hiszem, ebből a szempontból a magyar elnökség egy nagyon fontos szerepet kellett, hogy betöltsön. Vannak más intézmények, ahol szintén folyik a gondolkodás az intézmények szerepéről. Trisé úr például sok gondolatot fogalmaz meg, és az külügyek területén is hasonló folyamatokat, gondolkodást figyelhetünk meg. Sokan érvelnek a mellett, hogy egyfajta intézmény integrációra lenne szükség. Önök is esetleg el tudnának valamilyet képzelni, tehát az euró csoport, az, az, az ECOFIN hogyan tudnának esetleg még szorosabban együttműködni. Azután Görögországról szólva azt hiszem, hogy nem jogos, hogyha görög válságról beszélünk. Ez a válság egész Európát érinti, különösen az euróövezetet. Mindenek előtt politikai válságról van szó. Görögország tulajdonképpen éppen saját maga nem tudja megoldani a problémát, és politikai síkon valamennyiünknek kell ezekkel a, ezzel a problémával foglalkozni. A gazdasági kormányzás, vagy a gazdaság politikai erőteljesebb koordináció kapcsán. Most az utolsó lépést ezen a saktáblán a parlament teszi meg. Az a célunk, hogy kiegyensúlyozott megoldás szülessen, de e, a mi álláspontokat is figyelembe kell venni. Mi azt akarjuk, hogy e, azért növekedés is legyen, konvergencia, és az emberek legitim elvárásainak is meg szeretnénk felelni. Ezért arra szeretném önt bátorítani, hogy a következő napokat használja fel arra, hogy ebbe az irányba is történjenek lépések. A szabályozás területén végzett munkáját is mindenképpen üdvözlöm, amit a e, fedezetlen sortolásokkal kapcsolatban tettek, vagy a CDS-ekkel, a hitelvisszanemfizetési biztosítékokkal kapcsolatban e, tettek. Ezek a lépések helyesek voltak, előre viszik a dolgokat, és jó alapját teszik majd a következő hónapokban a megegyezésnek. Köszönöm. Akkor önnek szeretném megadni a lehetőséget arra, hogy válaszoljon. Köszönöm, Sharon. Kedves kollégák, mindenek előtt szeretném megköszönni a kedves szavaikat, amely értékelték a magyar elnökséget. Mondanom sem kell, szükségünk volt az önök segítségére, támogatására, és ezt tulajdonképpen meg is kaptuk. Ez nagyon sokat jelentett valamennyiünk számára. Ami az Európai Unió hitelességét illeti, száz százalékban egyetértek eh, önnel, az Európai Unió hitelessége forog kockán. A válság eh, még nem ért véget. Ez ebben biztos lehetünk. Nagyon veszélyes, nagyon-nagyon veszélyes időket élünk. az Európai Unió déli országaiban, az eurozóna déli országaiban államadóság, válság zajlik. Ezzel egyidejűleg pedig itt van előttünk a gazdasági kormányzási eh, csomag. A jövőben tehát a két eh, feladatnak legalább az egyikét meg kell oldanunk. A görög válságot nem tudjuk gyorsan megoldani, ezért a másik eh, másikat kell választanunk, és ezt kell megoldanunk, legalábbis szerintem. Görögországról szólva, igen, önnek teljesen igaza van, mind a kettőjüknek teljesen igaza van, igen, itt politikai válságról van alapvetően szó, és dióhéjban megpróbálnám összefoglalni azt kell, hogy mondjam, hogy nagy óvatosságra van szükség, lesz szükség a következő időszakban, különböző hetekben, hónapokban, mert nincs egyszerű megoldás a görög válságra. Köszönöm Karennak a kedves szavait. Úgy tudom, hogy nagyon közel vagyunk már a végső megállapodáshoz. Mondjuk mondjam azt, hogy 99,9 százalék, vagy 99,98 század százalék, de mindenképpen nagyon közel vagyunk a 100 százalékhoz, ahhoz, hogy megszülessen a megállapodás. Európának szüksége van erre a végső megállapodásra, ez biztos. Az Európai Unió veszélyben van a nemzetközi piacok eh, szempontjából. Szükség van egy sikertörténetre, és a gazdasági kormányzási csomag egy ilyen sikertörténet lehet. úgy tudom, és úgy érzem, hogy már csak ezt a néhány pár centimétert kell megtennünk, hogy elérjük a céljainkat. Antolin eh, kérdéseire és észrevételeire reagálva a következőt, hogy mondjam el. Az első, a legelső benyomásom a tanács, a bizottság és eh, természetesen az EKB és az Európai Parlament együttműködésével kapcsolatban az volt, hogy eh, együtt tudunk működni, tudunk mi együtt dolgozni nem eh, annyira evidens, nem annyira nyilvánvaló ez, de, de mindenképpen együtt tudunk eh, dolgozni. Ez volt a benyomásom, és ez a benyomásom megmaradt a magyar elnökség alatt. Működik ez az együttműködés de azért ez egy fájdalmas munka, kicsit lassú is, néha le vagyunk maradva, nem tartjuk a határidőnket, de azért ez az együttműködés működik. És természetesen teljesen egyetértek tisztelt képviselővel abban is, hogy egy politikai válságot nem tudunk pénzügyi eszközökkel megoldani. Itt egy politikai válságról van szó, az Európai Unió történelmében vannak a gyökerek, és Görögországra utalok, de magyar elnökségen kívül volt ez a történet. Mi a munkánkban a tanács feladataira koncentráltunk, és természetesen az euróövezet országai is foglalkoznak a görög helyzettel. És végül a gazdasági kormányzási csomag kapcsán én azt mondom, hogy én mindig optimista vagyok. De hát én ilyen született optimista vagyok, persze. Optimista vagyok a tekintetben, hogy megszületik a végső megegyezés, ugyanis szorít az idő, a múlt néhány hibájának a szorításában vagyunk, javítani kell a e, bizonyítványunkat. Az európai gazdasági csomagra mindenképpen borzasztó nagy szükség van. De az euróövezet, az euró és az Európai Unió jövője kapcsán is. Most Andrást kérdezem, hogy szeretne, vagy kérem arra, hogy egészítse ki az általam elmondottakat, és még egyszer köszönöm az elnökséget dicsérő szavaikat. Köszönöm szépen. Két megjegyzést szeretnék tenni a pénzügyi területet érintő szabályozással kapcsolatban először, és aztán a gazdasági kormányzási csomagról. Nagyon fontos része volt ez az átfogó válaszunknak, hiszen pénzügyi válságot, bankválságot is megéltünk, nem csak az államadósággal kapcsolatos válságokat. Meg le kellett vonni a konzekvenciákat, a tanulságot, és jobb szabályozást kellett ezen a területen teremteni. Emlékeznék rá, hogy a válság csúcsán legsúlyosabb eh, pillanaiban, eh, idején a CDS-ek, eh, a fedezetlen sortolások kérdése nagy kívást jelentett a pénzügyi piacok működése szempontjából. Sikerült, sikerült a tanácsban a fedezetlen sortolásokkal kapcsolatban az új jogszabályban a kialakítani az általános megközelítést, és a parlamentben is hamarosan, és ezt előre is köszönöm, erre rá fognak bólintani. Tudjuk, hogy 2008 őszén jelentkezett egy nagy súlyos probléma. Nem voltak Európában harmonizálva a betétgarancia rendszerek. Ugye a pénzek eh, áramlottak egyik országból a másikba, és az emberek eh, megpróbálták a jó kézavokat, a kiskapukat megtalálni a rendszerben. Meg is találták ezeket sikerült a tanácsban általános megközelítést eh, elérnünk a betétbiztosi, betétgarancia rendszerek eh, új eh, szabályozásáról, az irányelvről. Ezzel harmonizáljuk a kereteket EU szinten, egy előfinanszírozásra lesz szükség a betét garancia rendszerek számára, a betétbiztosítási alapok számára mindenütt Európában, és a tanácsban a következő, a lengyel soros elnökség megkapta a mandátumot arra, hogy minél előbb önökkel is megállapodjanak erről az irányelvről. Fontos tanulsággal szolgált a válság a tekintetben is, hogy csökkenteni kell a közös szerződő felek kockázatát. Mit történt ugye a Lehman Brothers csőd kapcsán? radikális új megoldásokat jelent majd a központi szerződő felek bevezetése, a pénzügyi derivatívák, a származható termékek kapcsán, az EMIR, egy nagyon átfogó és szofisztikált, kifinomult új szabályrendszer. Az, az elmúlt hat hónapban nagy előrehaladást sikerült elérnünk ennek a dossziének a vitája kapcsán a tanácsban, és tegnap a minisztereknek lehetőségük volt arra, hogy politikai vitát folytassanak le a még nyitott kérdésekről. És úgy hiszük, hogy a tanács, illetve a tanács soros elnöksége nagyon hamarosan elkezdheti a párbeszédet a parlamenttel. Ugye tudjuk, a parlament itt már előbbre tart, és tudjuk azt is, hogy készen kell állnunk a tárgyalásokra a parlamenttel. És végül még egy példa, ami nem kapcsolódik annyira a válsághoz, de ugyancsak nagyon fontos az emberek, az ügyfelek számára, az európai emberek számára. Ez az új SEPA szabályozás. Itt megint csak sikerült az általános megközelítést elfogadnunk a tanácsban, elkezdődnek a konzultációk a parlamenttel, és remélem, hogy ezzel az új rendelettel az egységes pénzforgalmi rendszer mindenki számára hasznos lesz, jó lesz az, hogyha Európában részt az egységes, integrált pénzforgalmi fizetési rendszerek. És végül még egy megjegyzés a gazdasági kormányzási csomagról. Lesz lehetőségem arra, hogy majd holnap a plenáris ülésen is röviden szóljak erről. Valóban azt hiszem, és ez a tanács álláspontja is, hogy a jelenlegi szöveg, amelyben szinte már teljesen megegyeztünk, ez a szöveg sokkal jobb, és jobb, magasabb minőségű, mint amilyen volt a szöveg, amikor az általános megközelítést elfogadta a tanács. Az ön javaslatai, önök javaslatai alapján nagyon fontos kérdéseket fogadtunk el, mint például az európai szemeszter kodifikálása. Most elmondhatom, önöknek volt igaza. Kezdetben mi kicsit féltünk attól, hogy ez az európai szemeszter dolog bekerüljön a rendeletbe, a e, rendelkező részbe, de önöknek végül is igaza volt. Nagyra értékeljük a gazdasági párbeszéd gondolatát, hogy nőjön a transzparencia, az elszámoltathatóság a gazdasági kormányzás kapcsán. És tegnap a tanács eh, támogatta azt a kompromisszumos javaslatunkat, miszerint a egyéni tagállamok bevonására is sor kerülhet ezen a szinten. Tehát ők is részt vehetnek a párbeszédben. A kamatozó betétek Eh, vétele már egy, egy korábbi szakaszban, hogy ez is egy makroökonomiai kritérium legyen, ez fontos eleme lesz az új szabályrendszernek, amivel a makroökonomiai eh, egyensúlyhiányokat próbáljuk kiköszöbölni. És tulajdonképpen a tanács megegyezett az elvekről, már korábban, az Európai Tanács is ezt tette, eh, tehát korán korai szakaszban kell, hogy legyen szankció. Viszont ez egyfajta progresszivitással történjen a, szakció, a szankciók alkalmazása. Azt hiszem, sikerült javítanunk az eredménytáblát, a scoreboardot is. Ugye most már a kétszintű megközelítést alkalmazzuk, tehát a scoreboard struktúrája is javult, sokkal jobban tükrözi azt, hogy mit lehet elvárni ettől az elemző eszköztől a mechanizmus alkalmazása során. Kompromisszum született meg a tekintetben is, hogy az Európai Parlamentet bevonjuk az eredménytábla elfogadásának a folyamatába. Az is fontos előrelépés volt, hogy legyen egy konkrét felülvizsgálati záradék az értékpapírokkal kapcsolatban. Még túl korai lenne követ kezdte végső következtetéseket levonni, de nyitva kell tartanunk az ajtót, tanulmányoznunk kell a további lehetőségeket is a e tekintetben hát az eurokötvények kapcsán. Végül nagy eredménynek tekintem, hogy sikerült megegyeznünk abban, hogy a makroökonomiai egyensúlytalanságok területén két esetben is megengedjük a fordított minősített többségi szavazást. Ez nagyon fontos. És tegnap a tanács egyetértett abban is, hogy a felülvizsgálati záradékba konkrétan hivatkozzunk a stabilitás és növekedési paktum preventív ár, preventív karjára vagy részére a fordított minősített többségű szavazás kapcsán. Tehát nem minden körülmények között kerülhet erre sor. A tanács úgy döntött, hogy pontosítja a megfelelési nyilatkozatot. Tehát még az általános megközelítéssel szemben most lesz egy megfelelési nyilatkozat, amit nyilvánossan kell megtenni. Minden esetben, amikor a tanács nem követi az Európai Bizottság ajánlását és tegnap a hatályt is kiterjesztettük. Ez most már nem csak az ajánlásokra terjed ki, hanem a bizottsági javaslatokra is. Ez két fontos lépés előre, hogy kiterjesszük a megfelelési nyilatkozatot, a, ugyanakkor ezt összekapcsoljuk a felügyeleti eh, záradékkal. Ez annyit jelent, ez azt jelenti, hogy eh, a megfelelési nyilatkozat nem elég, nem működik, akkor felül kell vizsgálni a stabilitási paktum preventív részétben a szankcionási lehetőséget. Tehát a tanács felülvizsgálta tulajdonképpen, hogy milyen, mit, mi volt az eljárás a múltban, és amikor ez nem működik, akkor új megoldás kell. I, I'm, I'm hurrying you along, we've got... Köszönöm. Azért sürgetem egy kicsit, mert még három képviselő szeretne felekteni kérdéseket egy körben. Söntes, Margajó és Langen képviselők. Más és más ügyekben talán. Nikolász. Köszönöm, κυρία Kronos, για αναλυτική συζήτηση έχει περάσει. Még egyszer szeretném elmondani, hogy nem habozhatunk. nem csak a magyar elnökség égisz alatt, azt követően is folytatni kell a vitát Görögország ügyében. Köszönöm azonban. Tehát köszönet illeti a magyar elnökséget most a időszak végén. Örülök annak, hogy jelen van miniszter úr. Nagyon sok kérdésem menne voltak éppen, és nem azért, mert nem beszélt volna bizonyos témákról kimérítő módon, hanem azért inkább, mert az elmúlt hat hónap során, az önök elnöksége idején, sajnálatos módon, az Európai Parlament plenáris ülésén a parlamenti felügyelet nem működött a tanács felett. Gyakorlatilag nem érvényesült a parlament felügyeleti szerepe. De nem önök felelősek ezért, de nem volt lehetőségünk csak írásbeli kérdésekkel fordulni a tanácshoz. Más lehetőségünk nem volt. Úgyhogy ezért is akadom meg az alkalmat, hogy néhány témát legalább röviden érintsek. Nem csak Görögországot illetően. Az Európai Globalizációs Alap felhasználására tettünk kérdéseket, kérést a magyar elnökség ideje alatt. Erre vonatkozóan kérdezném, hogy az IVF támogatása, illetve a megállapodás az IMF-fel megfelele a nemzetközi jognak, és az ECOFIN megvizsgálta az IMF részvételét a gazdaságpolitikai feltételek kialakításában az eurózónán belül? Ez voltak éppen egybeesik a szerződésekkel? Az LK szerződéssel? A tanács vizsgálta ezt? És döntést hozott-e? E nemzetközi jogot illető szerződés tekintetében, mert az EU és a nemzetközi pénzügyi szervezet hozott, mert hogy a parlament nem vett ebben részt, az Európai Parlament. Felmerült tehát a kérdés, miniszter úr, vizsgálták-e ezt? A tanács képviseletében, a tanács elnökeként kérdezem, Ön hogyan látja parlamenti képviselőként, Magyarországgyűlés képviselőjeként azt, hogy mennyire szűk az Európai Parlament szerepe, mennyire kicsi szerepet vállalt egy nagyon fontos szakpolitika kialakításában. Ön ha, magyar parlamenti képviselőként tudna-e ilyet vállalni a saját választói előtt? Hogyha egy nemzetközi szerződést kötne az állama, anélkül, hogy a parlament meghallgattatna. Az Európai Parlament példáján kérdezem ezt. Hozé, köszönöm szépen, elnök asszony, és megköszönöm miniszter úrnak, hogy eljött hozzánk. Oscar Wilde azt mondta, hogy nincsenek pertinens kérdések, csak pertinens válaszok. Az én kérdésem az elnökségre vonatkozik, és azt szeretném öntől kérdezni, vagy azt szeretném öntől kérni, hogy egy picit a válaszaiban lépjen túl bizonyos határokon. Mindannyian egyetértünk abban, hogy az Európai Unión belüli helyzet, már a monetáris politikát illeti, eléggé összetett. Ugye a, megvannak a monetáris politikák, a gazdaságpolitikák, ezeket koordinálják a stabilitási és növekedési paktumon keresztül. Hát így kellene ennek működnie, de nem igazán működött. Erről mi a véleménye? a másik pedig, ugye, hogy a megfelelő politikai unióra is szükség van, mert a monetáris unió politikai unió nélkül értelmetlen. Persze mindenki a ingójában rántja elő ezeket a dolgokat, Trisé urat is idézhetném, más pénzügyminisztereteket is, hallottunk eurókötvényekről is, tehát rengeteg dolgot húznak elő a kalapból az politikusok, de ön mit gondol, hogyan kellene megteremtenünk ezt a politikai uniót, hogyan kellene az akadályokon felülemelkednünk? Milyen út vezethet minket a politikai unió felé? Az ön tapasztalatát ismerve, hogyan látja a szélesebb kereteket? Ja, kurze Frage. Also... Csak egy rövid kérdésem lenne. Először is a magyar elnökség, azt hiszem, nagyon jó munkát végzett, kétségünk sem lehet e felől és miután itt trió elnökségről volt szó, nem is kell mindent befejezni, lezárni június 30-áig. Ha valamit továbbadnak a lengyeleknek, azzal nincs semmi baj, nem kell túl nagy terreket vállalni kollégám, aki a kommunista frakciót képviseli, neki ellent kell, hogy mondjak. Az elnökség parlamenti ellenőrzése nem a fő témánk, hogy a, a tanács ellenőrzését a nemzeti parlamentek végzik, és nem mi. Mi az Európai Bizottságot kontrolláljuk, és társ jogalkotók vagyunk. Itt a miniszter úrnak nem kell e, azt igazolni, hogy a tanács mit csinál, nem kell itt e, nemzeti kompetenciákban e, belemenni de kétségeink vannak a tekintetben, hogy a tanács egyáltalán készen áll-e a, a tanulságok levonására, ugyanis társ jogalkotóként fontos feladatunk van, és a gazdasági kormányzás csomag kapcsán azt látom, hogy mindig az ECOFIN volt az, ahol nem sikerült megegyezni, ahol gyengíteni akarták az Európai Bizottságot. Mindig az ECOFIN tanács volt ezért hibáztatható. Most egy félautomatikus folyamatot megint elutasít az ECOFIN, és nem vonják le a tanulságokat. És végül az utolsó megjegyzésem a e, e, derivátokra, a derivatívákra vonatkozó szabályozás. Itt az elnökség háromszor változtatta a hatályt. Ugye az eredeti az OTC-re, a tőzsdén kívüli egyetekre vonatkozott, azután ezt kiterjesztették minden származhatott termékre, megint visszaszűkítették az OTC-re. Most a bizottság eredeti javaslatából kiindulva nem értettem, hogy a magyar elnökség a hatályt miért változtatta meg folyamatosan. Talán erre tudnak magyarázatot adni. Uh, hát három perc jutott itt az embereknek. Három perc van még a tolmácsolásból, utána csak angolul tudjuk folytatni, úgyhogy kérem fogalmazol röviden. Köszönöm szépen, Sharon, megpróbálok a lehető legrövidebben beszélni. Ami Nikolász kérdéseit vagy felvetéseit illeti a görög helyzet, válság, dráma megoldása. Ugye az nem az Ökofin tanácsé, a Eurogroup fogja ezt megoldani, vagyis hát ők a felelősek. Ami a magyar parlamentet illeti. Mi, magyarok, meg tudtuk változtatni a bizottság ajánlásait. Tiltakoztunk ugyanis az ajánlások némelyikével szemben, és a megfogalmazás kapcsán, például a háttérdokumentum megfogalmazásával kapcsolatban nagyon tiltakoztunk, és a bizottság megváltoztatta a szövegek nagy részét. Ezt mondom tehát a nemzeti kormányok, a magyar kormány felelősségéről. Hadd mondjam el azt is, hogy hát önnek teljesen igaza van nincsen monetáris, fiskális unió, politikai unió nélkül az EU-ban. Ilyen önmagában nincs. Milyen? Mi ez? Hát olyan, mint Franciaország, mondjuk a 16., 17., 18. században. Nant után 200 év kellett ahhoz, hogy kialakuljon újra az egységes, vagy létrejöjjön az egységes Franciaország. Én nem tudom, hogy nekünk 200 évre lesz -e szükségünk, azt sem tudom, hogy egyáltalán lesz-e 200 évünk. De az biztos, hogy ez egy nagyon lassú folyamat. Tehát nagyon lassú folyamat az, hogy valaki egységes eu tudjon kiépíteni. A fiskális unióra, monetáris unióra nagy szükségünk van, politikai unióra is szükség van, az eurókötvényekre is szükségünk van, és lehet, hogy még más eszközökre is, amelyeknek a segítségével a válságot meg tudjuk oldani. És pontosan a válság és a válságok ösztönözték a uniót arra, hogy erősebb legyen. Teher alatt nő a pálma, ahogy mondja a latin mondás, és a válságok segítenek bennünket a növekedésben. Yeah, uh, very shortly on... Uh, Nagyon röviden csak a derivatívákkal kapcsolatos kérdés, illetve a bizottság javaslatában szereplő hatály csak az OCT származékos ügyetekre vonatkozott eredetileg, és nem fedett le a tőzsdén forgalmazott derivatívákra nem terjed ki. Szakértőnként nem is látom okát annak, hogy miért különböztetnének meg kockázatot. De már a belga elnökség égisz alatt megállapodás született arról, hogy kiterjesszük a hatályt, hogy lefedjük a tőzsdén forgalmazott derivatív termékekre is Persze annak ütköző nézetek ezzel kapcsolatban az elmúlt hónapokban azon dolgoztunk, hogy külön válasszuk a hatály kérdését, egyrészt, két, két dimenzió egyrészt a jelentéstételi ö, kötelezettségekre és a ö, méltányos nyílt hozzáférés feltételrendszeréhez, és a kettőség réven talán tudunk kompromisszumot kialakítani a tagállamok között. Uh, Köszönöm. Ezzel lezárjuk a kérdések körét. Hadd emlékeztessem képviselőtársamat arra, hogy ma délután háromkor a globális gazdasági kormányzás kérdésében, pontosabban Gunnar Höckmark jelentésének ügyében újra találkozunk köszönöm a magyar elnökség tagjainak, hogy megjelentek, és köszönöm a kifejtett munkájukat. Köszönöm mindenkinek én is. Thank you very much.